I think we can start. Szerintem megkezdhetjük a munkát, foglaljanak helyet. Üdvözlöm valamennyiüket az utolsó tron ülésen ebben az évben. Tisztelt kollégák, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, ezzel az első napi rendjút következik, az ideiglenes napi rend elfogadása. Tudják, hogy a légi közlekedéses csomagot elhalasztottuk, Teplicska órára mindjárt reagálni fog, egyéb iránt pedig el tudjuk fogadni a napi rendet. Ez nem jelent problémát. Meg is adom az aviation témában, a légi közlekedés témájában Teplicska ornak. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány pontosítással szeretnék kérni, azért keringtek e-mailek az elmúlt 72 órában, és szeretném ezért eh, tisztázni az egyes információkat. Talán emlékeznek arra, hogy az volt a szándékom, amelyet az árnyékjelentéstevők is támogattak, hogy egy nagyon eh, tömör, strukturált jelentést dolgozzunk ki, ami foglalkozik azzal, amelyet mi lényegesnek tekintünk, azokkal a hiányosságokkal kapcsolatban, amelyek felmerültek. Ezt a filozófiát követtem a kezdetektől fogva, és örülök annak, hogy az árnyék jelentéstevőkkel sikerült megállapodni. A munkájukat ezúton meg is köszönném. És a végén egy olyan dokumentum jött létre, ahol gyakorlatilag minden egyes témával egyetlen bekezdésben tudunk foglalkozni. Tehát nem szerettem volna túl bőlére ereszteni a szöveget. Tulajdonképpen ezt el is értük, és még valamit tettem, amit szeretném kihangsúlyozni, ez az eljárási szabályzatnak megfelel egyébként, és hivatkoznék most arra, amit a titkárság mondott. Minden esetre én a házi feladatomat elvégeztem, elolvastam az eljárási szabályzatot, és gyakorlatilag az történt, hogy az EMPL véleményét, hogyha megnézik, 5 oldalból áll, 35 pontból, és pontosan ez megegyezik az én jelentésem hosszával. Talán a jelentéstevő nem tudott megállapodni a saját árnyék jelentéstevőivel egy tömör véleményben, de én magam soha nem készítenék egyetlen bizottságban sem olyan véleményt, ami olyan hosszú, mint a jelentés maga, ez ugyanis felhigítaná a jelentés tartalmát. Szerettem volna elmondani, hogy az Ample bizottság véleménye a EMPL kizárólagos hatásköreit, a közös hatásköröket, illetve a TRAN kizárólagos hatásköreit is magába foglalja. És gyakorlatilag mi arra törekedtünk, hogy egy nagyon tömör jelentést dolgozzunk ki, azonban az összes releváns kérdést kihagytuk, bár számos kérdéssel nem értenék egyet, de igyekeztünk lerövidíteni a szöveget, a legfontosabb témákra szorítkozni, annak érdekében, hogy a szakbizottság ezt megszavazza. Sőt, még azt is elértem, hogy jó többséget érjünk el azzal kapcsolatban, hogy ez ma valóban így történjen. Természetesen az ideális világ az lenne, hogyha itt a Trump bizottságban egyes kollégák tartózkodnának attól, hogy módosítsák azt, ami az EMPL hatáskörébe tartozik, de ez nem így volt, úgyhogy gyakorlatilag ez volt végül az egyetlen opció, amit választottam. Van-e jogom arra, hogy a bizottságnak azt javasoljam, hogy a dokumentummal kapcsolatban szavazzunk? Igen, van, ugyanis a hat, az eljárási szabályzatban ez így szerepel, hogy ez a kizárólagos hatásköre a jelentéstevőnek, ez pedig a szavazás validálja. Ez azt jelenti, hogy az EMPL bizottságnak lehetősége van arra, hogy a plenárison újra beterjessze a véleményét. Ez megtörténhet egyébként, és akkor nem vesztegetjük az időt. Tehát részletekben nem megyek, szeretnék most a akkor a titkárságnak is köszönetet mondani az együttműködésért, az eljárási szabályzatnak minden egyes rendelkezését figyelembe vettük, igyekeztünk egy jó minőségű jelentést kialakítani, hogy jövő héten tudjunk szavazni arról, és még időben azelőtt, hogy az Európai Bizottság számos javaslattal élne a jövő év folyamán a stratégiával kapcsolatban. Ami engem aggaszt az az, hogy februárban szavazunk a plenárison, időt veszítettünk már eleve ezzel, de mit tehetünk? Az egyik az, hogy kiveszünk mindent a szövegből, ami az EMP kizárólagos hatáskörébe tartozik, és közvetlenül a plenárisra megyünk, Azonban ezt az eljárási szabályzatnak megfelelően kell tenni, annak érdekében, hogy itt a Trump bizottságban szavazzunk a saját hatáskörünkbe tartozó témákra. A sajnálom, hogy nem sikerült ezt megoldani, és el kell halasztanunk a szavazást, de hogyha megértjük, hogy a plenárison, főként karácsony előtt nyilván ez nehézségbe ütközne, ezért azt kérném az elnök úrtól, hogy jövő héten legyen egy rövid szakbizottsági ülés annak érdekében, ügyben, hogy a szavazási határidőket be tudjuk tartani, de természetesen ez az ön hatásköre. Amit igyekeztünk elérni, az az volt, illetve ugye, hogy határozott támogatás volt a frakciók nagy többsége részéről, és az eljárási szabályzatot teljes mértékben tiszteletbe tartottuk. A jövőben szeretném elkerülni azt a helyzetet, és nem más bizottságoktól is fegyelmet igénye lesz. Tehát, hogyha van egy olyan jelentés, amely 35 kompromisszumos módosítóval áll, akkor ne kapjunk olyan véleményt, ami pontosan ugyanolyan hosszú. Ez abszurd. És ezt annak alapján mondom, hogy teljes mértékben tiszteletben tartom az EMPL bizottság hatásköreit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az a hivatalos érvelés mi szerint, hogy a módosítás annyi, mint olyan hosszú, mint a jelentés jelentés maga, ezt megértem, de mit kezdünk azzal, hogyha kizárólagos kompetenciája van egy bizottságnak, akkor mit kezdünk azzal? Most írtak, hogy meg akarnak állapodni Teplicska úrral, de hogy aztán jövő héten szavazunk, azt meglátjuk a koordinátorok ülésén, ezt még megbeszéljük, hogy az időzítés hogyan működhet. Nem nyitunk vitát erről most, a napirendre térünk rá, és szavazni fogunk. Tehát a szavazás következik. Logisztika az Unióban és multimodális szállítás az új TNT folyosókon saját kezdeményezésű jelentés, Ajel az Ender kolléganő. Teszteljük, hogy mindenki megérkezette, megnyitom a szavazást. Nincsen kártyája? Jó, tudjuk tudomásul vesszük, tehát amikor szavaz, akkor jelezze kérem, és oda nézek. Jó, akkor ezt lezárom. Minden rendben van. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy ideig így szokott maradni. 25-ös módosító első bekezdés. Logisztika az Unióban és multimodális szállítás az új tenté folyosókon. Ez a szavazás. 25-ös módosítő támogatja. Ellenszavazat. Ellenőrzöm. Megnyitom, most lezárom a szavazást. 19-22 elutasítva. Jackie Fosternél nincs kártya, azért 22. Köszönöm, hogy rákérdezett, akkor ezt megbeszéltük. 26-os támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-est ellenőrzöm, megnyitom, lezárom. 30 a mellette, 13-an ellene, szűk eredmény, de elfogadva. 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2 a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm. Megnyitom az 58-ast. 58-ast lezárom. 22-en mellette, 21 ellen, ezzel elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as egy szóbeli módosítóval. Nincsen kifogások, akkor ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 21-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadó. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 4-es egy szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elutasítva. Envi 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos menvi mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV15 mellette el, ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm, 15-ös NV, megnyitom, lezárom, 22-23 arányban elutasítva tartózkodás nem volt. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 137 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 140 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 144-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150-es mellette ellene tartózkodás, azt ellenőrzöm. 150-est megnyitom. Lezárom. Csöki. 21 mellette, 21 ellene, 3 tartózkodás mellett elutasítva. 145-ös mellette, 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV21 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm. 21-es tehát, megnyitom, lezárom. Cseki 23-22 arányban tartózkodás nélkül elfogadva. NV 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 9 mellette ellen tartózkodás, ezt ellenőrzöm, Envi 9-es tehát, megnyitom. Lezárom. 22-17 arányban 5 tartózkodás mellett elfogadva. 155-ös mellette ellene tartózkodás nem látom ezt se pontosan. 155-ös megnyitom. Lezárom. 25-17 arányban három tartózkodás mellett elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. MD13 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 176-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es MB mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 182 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 193-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 200-as szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elutasítva. 201-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 198-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 199 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 202 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm, 202-es, megnyitom, lezárom, 22-en mellette, 23-an ellene, tartózkodás nélkül elutasítva. 203-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 203-ast, megnyitom, lezárom. 32 mellette, 13-an ellene, tartózkodás nélkül, némi többséggel elfogadva. 19-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm. 12-es módosító, megnyitom. Lezárom. 20 mellette, 25-en ellene tartózkodás nélkül elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 18-as mellette ellene két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm. A kettes módosítóról van szó, megnyitom. Lezárom. Cseki. 21 mellette, 21 ellene, 3 tartózkodás elutasítva. 3-as mellette, ellene tart, ezt ellenőrzöm, hármas módosító, megnyitom, lezárom, 21 mellette, 21 ellene tartózkodás 3, elutasítva, 4-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 5-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 6-os, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas no volt, és a záró szavazás, név szerint szavazunk. Paul, megnyitom. Lezárom. 40 mellette, 4-en ellene, tartózkodás nincs. Gratulálok, és ezzel el is fogadtuk. 41, bocsánat, 41 mellette. Gratulálni szeretnék még egyszer. Which one? Van That is Van the camp. Okay. So, wir kommen jetzt zur nächsten ezzel a következő szavazás a vasúti csomag, a téma. Wim van der Kamp az, aki ebben illetékes. Második olvasatra eh, ajánlást tervezett, hogy itt a tanácson folytatott tárgyalások során, stb. A piacnyitásról beszélünk a közlekedési szolgáltatások területén. Aha. War doch aber den van de ne? Ja, Wim. Okay. Alles klar? Minden világos? Wim van der Kamp egyes és kettes módosító ki támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm, az ötös módosított tehát, Paul, megnyitom az ötöst, lezárom, Jackie, 19-26 arányban elutasítva. Tartózkodás nem volt hatos, hatos, hetes módosító egyben. Mindegy, a hatos, hatos, hetes, jó? Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas és négyes módosító mellette, ellene, elfogadva, zárószavazás. Megnyitom a szavazást név szerint. Lezárom. 30-an mellette, 15-en ellene, tartózkodás nincs. Gratulálni szeretnék Van der Kamp úrnak. Jetzt kommt der Következik a szászóli jelentés. Egyes és kettes módosítás mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette, ellenőrizzük. Akkor 3, 4, 5, 6, 7, 8-at? Nem? Mégse? Jó, de mégis jó. Akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 20 ellene. Elfogadtuk, tartózkodás nélkül. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Záró szavazás, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. zárószavazás, a szászóli jelentés. Lezárom a szavazást. 31, 31-en mellette, 11-en ellene tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk Szaszóli úrnak. Következik a kilőnen jelentés. Vasúti vállalkozások. E, számolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról. Egy záró szavazás, név szerint szavazunk meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42-en mellette, hárman ellenet nincs tartózkodás, nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk. külön ennek aki nincs itt. Most következik Wir kommen jetzt zum Bericht von Karima Deli. Karima Deli jelentés következik, gépjárművek és potkocsiaik, stb. stb. jóváhagyása és piacfelügyeletet. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt rátérünk a szavazásra, hadd mondjam jegyzőkönyvbe, hogy a legutóbbi módosításokat csak péntek délután tudtuk kidolgozni, és a legtöbb helyre képviselőhöz csak ma reggel érkeztek meg, tehát mi szocialisták csak ma tudtunk, tudtuk megismerni ezeket, úgyhogy nem tudunk a részletekben, nem tudtuk a részletekben menően megvizsgálni ezeket. Talán a jövőben a kompromisszumok kidolgozására egy kicsit több időt kellene betervezni, hogy legyen elég időnk megvizsgálni ezeket a kompromisszumokat, erre nem volt lehetőségünk, úgyhogy a helyzet nem éppen optimális. Ezt én is megértem, mondja az elnök, jó munkához idő kell. Természetesen mindig van lehetőség a szavazás elhalasztására, de hát az sem olyan egyszerű, de végeredményben a szocialisták is elfogadták, hogy meg legyen a szavazás, de a jövőben igyekszünk biztosítani azt, hogy a frakciók időben megkapják az információt, ne pénteken, ez világos, a vasárnap meg amúgy is szent. Akkor rátérünk a Karima Deli javaslatra, 101-es módosítás mellette, ellene, nagyon kevesen vették fel a kezüket mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette. A 101-est ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Már ennél kevésbé egyértelmű dolgokat is ellenőriztünk. Lezárom a szavazást. 37-en mellette és 80 ellene nem volt tartózkodás, elég egyértelmű többséggel elfogadtuk 102-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 103 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük 103, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 26-an mellette, 18-an ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 106-os, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Ez most akkor tartózkodás, vagy mi? kérdezi az elnök. 22-en mellette, 23-an ellene, tartózkodás nélkül elutasítottuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 107-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 23-an ellene, nincs tartózkodás, elutasítottuk, de kérem, hogy mindenki tegye föl a kezét. 108 mellette, ellene, ellenőrizzük, 108, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 22-en ellene, tartózkodás elutasítottuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. Akkor most lapozunk. 116-os mellette, jó, várok. 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 22-en ellene, 3 tartózkodás elutasítva, 117 mellette, ellene tartózkodás elutasítva kompromisszum mellette, már kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette 144-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-en mellette, 32-en ellene nincs tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosítás mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, 21, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 21-en ellened nincs tartózkodás elutasítva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 21-en ellene elfogadtuk. 181 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 182 és 183 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 184 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 184-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 19-en ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk. 187 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 194 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 194, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jackie mellette. 27-en mellette, 17-en ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk. 195 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 34-es fogyott. 198 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 201. 198-at ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 29-en ellen nincs tartozkodás elutasítva. 201 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 19-en ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 219 mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 25-en ellene nincs tartózkodás elutasítva. 222-223 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 224 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 225 mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. 225 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 12-en ellene elfogadtuk. 226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 227 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de megnézzük. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 14-en ellenen nincs tartózkodás, elfogadtuk. 229 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 229, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 22 ellene nincs tartózkodás elutasítva. 230-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 231, 232 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 234 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 236 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 236, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Huszonketten mellette, 22 ellene nincs tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 235, nem, ez oka fogyott. 42-es mellette, ellene, ellenőrizzük, 42-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 15-en ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk. 238 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 240, 241 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 242 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 245 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 43-ast megnyitottuk. Lezártam a szavazást. 21-en mellette, 23-an ellene elutasítva. 246 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 247 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 251 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 254 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 257 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 262 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 265 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 268 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44, 271 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 44 és 271. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. egy mellette, 13-an ellene elfogadtuk. 272 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük, 272. Lezárom a szavazást. 26 a mellette, 18-an ellene elfogadtuk. 273 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 275 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 277 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 19-en ellene elfogadtuk. 297-298 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 300 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 303-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 304 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 304, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 13-an ellenet, tartózkodás nincs, elfogadtuk. 319 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Na hát ez most tényleg világos volt. 320-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 321 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 322, 323 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát 322, 323, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 21-en ellene, két tartózkodás elutasítva. 324 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 325 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 326 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 327-328 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 52, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 19-en ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3.30 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 330-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 22-en ellene, elutasítva. 335 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 337 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 341 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 344 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 347 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56 mellette, ellene, ellenőrizzük, 56, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 19-en ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, Nem látom. Még egyszer. 57 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-on mellette, 16-an ellenen és tartózkodás elfogadtuk. 58-351 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 353 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 357 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 359 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 358 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 360 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 360, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 19-en ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk. 364 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 367 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 372 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 374 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 376 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 393 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 394 szóbeli módosítása mellette, ellene, ellenőrizzük, 394, megnyitom a szavazást, Jackie, lezárom a szavazást, 26 a mellette, 17-en ellene, elfogadtuk, 395 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 396 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 396, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 23-an ellene, nincs tartózkodás elutasítva. 397 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 23-an ellene, nincs tartózkodás elutasítva. 399 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 400 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 434 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4.35 mellette, A 64-est ellenőrizzük? Hát ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. 13-an mellette, 27-en ellene két tartózkodás szűkös többséggel elutasítva. 435 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 436 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 436, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 18-en ellen nincs tartózkodás, elfogadtuk. Négy mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 67-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 68 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 68. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 25 ellenne, 0 tartózkodás elutasító. 441. 441-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 445 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 447 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 448 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 449, 450 együtt mellette, ellene tartózkodás elutasítva 455 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 476 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 477 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 479 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 480 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 491 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 494 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm. 494 megnyitom. Lezárom. 23-an mellette, 20 ellene, tartózkodás nincs elfogadva. 495 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrzöm. 495-es, megnyitom. Lezárom. 35-8 arányban tartózkodás nélkül, kis többséggel elfogadva. 502 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 514 mellette ellene tartózkodás ellenőrzöm. 514-es megnyitom. Csaki. 514. lezárom. 17-en, mellette 26 ellen elutasítva. 5-15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-16 mellette ellene tartózkodás ellenőrző 5-16 megnyitom. Lezárom. 28-15 arányban tartózkodás nélkül elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 527 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 532 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 533 hmm. visszavonták. Húha. 534 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 535 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5.36 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5.37 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5.41 mellette ellene tartózkodás ellenőrzöm. 541-es megnyitom. Lezárom. 17-26 tartózkodás nélkül elutasítva 542 ellene tartózkodás elutasítva 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 2-es mellette ellen tartózkodás, ezt ellenőrzöm. Kettes megnyitom. Lezárom. 20-23 arányban elutasít a tartózkodás nélkül. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es. Bocsánat, bocsánat, 72-es korrigál az elnök mellette. Eh, tartózkodás el, elutasítva. Négyes, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás 73-as ellenőrzöm, megnyitom. Lezárom. 14-29 arányban tartózkodás nélkül elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás nem látom át igazán, ellenőrzöm. 9-es, megnyitom. Lezárom. 21-21 tartózkodás nélkül elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva tízes mellette ellene ellenőrzöm tízes módosítót. Megnyitom. Lezárom. 19-22 arányban tartózkodás nélkül elutasítva 11-es mellette ellene elutasítva 94-es mellette ellene tartaszkodás elutasítva. 96 as mellette ellene tartaszkodás elutasítva. 97-es mellette ellene tartaszkodás elutasítva. 99-es mellett ellene tartaszkodás. Ezt nem látom át igazán. 99-es megnyitom. Lezárom. 21-21 Tartozkodás nincs, elutasítva. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás. Név szerint. Nem, nem. Normál szavazás. Megnyitom. Lezárom. 34-6 egy tartózkodás elfogadva. Gratulálni szeretnék Medeli kollégának. Beim Wir unterbrechen kurz. Rövid időre megszakítjuk az ülést, amíg megérkezik biztos asszony. Ihatnak egy kávét, vagy bármi mást. I think we can start, please. Take... Kérem, foglaljanak helyet, hogy megkezdhessük a további munkát. Ich komme zu... Ezzel rátérek a következő napi tendrondra, a közlekedési biztosok. Búcsasszonyjal lesz egy eszmecserénk. Örülök, hogy újra eljött ide a szakbizottságba Először az Európai Bizottság 2017-es munkaprogramjáról hallunk tőle, utána egy általános vita következik az európai közlekedési politikáról. Nyilván van még munka bőven annak érdekében, hogy megközelítsük a közlekedés politikai céljainkat. Európának össze kell nőnie, munkahelyeket kell teremteni, és megőrizni, és hát a környezetet is védeni kell, tehát munkánk van bőven, de ezt meg akarjuk tenni. Már sok minden elindult, mint például a vasúti reform, a kikötői rendelet már el is indult, vagy az EASA rendelet, vagy a tengeri közlekedési, közlekedés biztonsága kapcsolatos lépések is szükséges, de vannak azonban még további dolgok, amelyek hiányoznak, például a közúti csomag, amit már évek óta behúztunk, a 868-as csomag a légi közlekedés versenyképességgel kapcsolatban, aztán a vasúti területen az utasok jogaira vonatkozó rendelet, de ide tartozik az ICAO döntés is az emissziók csökkentésével. Ezt még el kell végezni. Éppen ezért örülök, hogy eljön, jött Bulcsasszony, és várom az első bevezető megjegyzéseit, illetve örülök az eszmecserének, megadom a szót önnek. Mr. Chair. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ez a hatodik alkalom az elmúlt 12 hónapban, hogy eljövök az önök szakbizottsági ülésére, illetve a TRAN koordinátorok ülésére, és ez a két oldalú megbeszéléseket nem foglalja magába. Tehát Valódi öröm számomra, hogy eljöhettem önökhöz, és különösen azért, mert eh, beszámolhatok olyan fontos témákról, amelyekkel 2017-ben is izgatottan foglalkozunk majd, és eh, ön azt kérte tőlem, hogy adjunk önöknek sok munkát. Én azt gondolom, hogy eh, vita során majd ezt érezhetik. Először is boldog születésnapot kívánok Ismail Hertog kollégánknak. Boldog születésnapot! I must excuse, I didn't do that. Elnézést mondja az elnök, én ezt nem is tudtam. December gives quite often. December gyakran lehetőséget biztosít számunkra, hogy megvizsgáljuk, mit értünk el az év során, és nagyon sokat sikerült elérnünk 2016-ban. Csak néhány fontos dossziét említenék, sikerült nagyon nehéz tárgyalásokat lezárni a negyedik eh, vasúti csomagról, illetve a kikötői szolgáltatásokról szóló eh, csomaggal is foglalkoztunk. Nagyon köszönöm egyébként, illetve gratulálok a mai szavazás eredményéhez, ugyanis ez nagy támogatás jelent számomra. A negyedik vasúti csomag, illetve kikötői szolgáltatások csomagján túl számítok önökre még abban is, hogy Strasbourgban a jövő héten Eh, fogadjunk el nagyon fontos témákat, például tárgyalások indultak be kiemelt partnerekkel a vasúti tárgyalások területén is, de most már inkább a jövőre összpontosítsunk, illetve erről szeretnék most röviden szólni, hogy mivel fogunk foglalkozni 2017 során. Először is a CITS stratégia, az első stratégia, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, az a CITS stratégia, amelyet sikerült múlt szerdán elfogadni a bizottság szintjén, és nem titok, hogy nagyon szívesen látnám az első összekapcsolt járműveket 2019-ben a az európai utakon. Ezért központi fontosságú annak biztosítása, hogy a járművek és az infrastruktúra 2019-re elkezdjenek kommunikálni egymással, ennek köszönhetően az utak biztonságosak lesznek, csökkenthetjük az energiafogyasztást, illetve segít a jövőbeli automata járművek beépítését a közlekedési rendszerben. Először is el kell körül, kerülni a fragmentált belső piacot, meg kell határozni a közös prioritásokat, illetve a kommunikációs technológiák mixét kell használni, megfelelő jogi keretrendszert kidolgozni, illetve természetesen nemzetközi szinten együtt kell működni. A stratégia jogbiztonságot nyújt a magán és állami beruházóknak, illetve az uniós finanszírozást is biztosít fordíthatja kutatásfejlesztési projektekre, illetve nemzetközi együttműködésekre, például a g szintjén. A következő elem, amelyet szerettem volna kiemelni, ez az alacsony kibocsátású mobilitási stratégia. Szeptemberben mutattam be ezzel kapcsolatos stratégiánkat, és többen kérdezték, hogy mikor fogjuk ezt végrehajtani. És a helyzet az, hogy ezt már elkezdtük, különösen azzal, hogy sikerülsen lezártuk az ICO-val e és az IMO-val a tárgyalásokat. A következő év azonban fordulópontot jelent, ahogy Juncker elnök úr szándéknyilatkozatában is olvashatjuk, a felelősségi körömben több jogalkotási kezdeményezés lesz, az Euromatrica felülvizsgálata, illetve a második az elektronikus útdíj beszedési rendszerre vonatkozó irányelv, ez pedig a felhasználó fizet, szennyező fizet elvet tudja erősíteni olyan tagállamokban, ahol díjköteles az úthasználat. Az alacsony kibocsátású mobilitási stratégia tartalmazza a kombinált közlekedési irányel felülvizsgálatát, új szabályokat határoz meg a buszok számára, illetve felül kell vizsgálni a tiszta járművekre vonatkozó irányelvet annak érdekében, hogy a közbeszerzési ösztönzőket meg tudjuk valósítani, ez alapvető fontosságos stratégia elemeinek végrehajtása szempontjából. A harmadik téma pedig, amelyre szeretném felhívni a figyelmüket, ez az egyéb közúti közlekedési kezdeményezések témája, ugyanis egyéb problémákra is szeretnénk központosítani, ezek pedig a következők. Felül kell vizsgálni az európai közúti rendszer fuvarozási rendszer, közúti fuvarozási rendszerhez való hozzáférést. Először is a közúti közlekedésben dolgozó sofőrök képzésére vonatkozóan, illetve a közúti infrastruktúrák és a alagutak minőségének javítására kell összpontosítani. Hogy térjek át most a tengeri közlekedésre. A következő év a tengeri közlekedés éve. Nagyon sok esemény lesz, workshop, konferencia, szeminárium és egyéb. Úgyhogy nagyon szeretném látni a kikötői fogadási létesítményekre vonatkozó szabályozásokat, illetve a tengeri közlekedési jogszabályok alkalmasságának ellenőrzését. 2017-ben felülvizsgáljuk a kis utasszállító hajókra vonatkozó kódexet, Lesznek egyébként olyan konkrét események, amelyek segítenek majd abban, hogy a hiányzó láncszemeket azonosítsuk a tengeri közlekedési ágazatban, annak érdekében, hogy a multimodális szolgáltatásokat, illetve megoldásokat továbbfejleszünk ezen a területen is. Következő témánk pedig a légiközlekedés. A légi közlekedési stratégia végrehajtása sok munkát ad nekünk a jövő évben, ugyanis több eh, légi biztonság, illetve légi közlekedési megállapodással eh, kapcsolatos tárgyalások folynak harmadik országokkal, és a bizottság a tisztességtelen eh, tisztességtelen gyakorlatokra vonatkozó rendelettel kapcsolatos tárgyalások is folynak majd. Illetve 2017 második negyedévére javasoljuk a vasúti utasjogokra vonatkozó csomag felülvizsgálatát. Elnézést. Tehát lezárásként 2017-ben, ahogyan hallhatták, elég elfoglaltak leszünk, és kiemelten fontos mindhárom európai intézmény számára, a parlament, a tanács és a bizottság számára is, hogy konstruktív módon együttműködjenek annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy jó eredmények szülessenek 2019-re. Számítok az önök együttműködésére és aktív támogatására, hogy bizonyítsuk, hogy valóban változásokat hozhatunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyet kell értenünk, de mindenkit szeretnék egy nagyon konstruktív párbeszédre meghívni, jó vitákra, és folyamatosan vegyük figyelembe, hogy mit szeretnénk teljesíteni végül. Egyelőre ennyi lenne, és természetesen várom a kérdéseket. Köszönöm szépen a bevezetőt. Mindenek előtt, hogy ilyen rövidre sikerült összefoglalni ezt. Most kérdések következnek. Először a koordinátorok. Fim van der Kamp az első, aki hozzászól. Kicsit szűk az időnk, három percet tudok adni a koordinátoroknak, és utána meglátjuk a továbbiakat. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Bulcs asszony, biztos asszony hogy eljött, és hogy rövid bevezetőt tartott, azt hiszem egyértelmű volt, amit hallottunk. Azt hallottam, hogy jövőre azért elég komoly munkára számíthatunk, nagyobb darab munkákra, hogy úgy mondjam, de úgy gondolom ön egy kicsit optimista, ami az önműködően járó kocsikat illeti 2019-re itt az európai utakon. Ez persze politikusként optimizmusra is szükség van, ehhez sok sikert kívánok. De ez az alacsony emissziós csomag és a közúti kezdeményezés bízom abban, hogy azért az időket be lehet tartani a határidőkre gondolok, ugyanis ez a közúti kezdeményezés, ez már gyakrabban beharangozásra került, és újra és újra elhalasztották. Január 1-ével elérjük a második felét ennek a ciklusnak, és hát remélem, hogy a menetrendet tartani lehet. Egyébként pedig van egy néhány kérdésem a végrehajtást, az átültetést tekintve is a tagállamok gyakran nem határidőre ültetnek át. Itt az Európai Bizottságnak konkrét feladata lenne, hogy ezt javítsa, ezt az átültetést. Nem három percet kaptam? Akkor nem tudom folytatni, hogyha nem ad időt. De nekem még a beruházásoknál valami eszembe jut. Mondjuk meg őszintén, hogy a ten e, itt az FC esetében keveset kínál, az emberek munkára várnak, a fiatalok is munkára várnak mindenek előtt. Szerintem erre kéne figyelni, ezeket a pontokat szem előtt kell tartani, ami pedig Kínát illeti. Tudom, hogy ön mennyire aktív a kínai kapcsolatok ápolásában de hát ezzel egyidejűleg komoly aggályok merülnek fel a kínai beruházásokkal kapcsolatban Közép-Kelet-Európában. És hogyha a fair play szabályai szerint játszunk itt az egységes piacon, akkor üdvözöljük a kínaiakat, ez világos, de például a metró, a vasúti járművek gyártása esetében azért vannak kétségeink, hogy mindenkinek egységes esélyei vannak az egységes piacon. Itt várnám a reakciójukat. Nem protekcionizmusról beszélek, hanem az egyenlő esélyekről, és hogy meg tudjuk őrizni a piacunkat hogy esélyünk legyen erre, és ami nem feltétlenül az ön portfólióhoz tartozik, itt az Airbus és a Boeing viszonya, ezt is alaposan figyelemmel kell kísérnünk, úgy látom, hiszen kialakult itt egy jogvita is, ezt is tudjuk, de talán erre érdemes lenne odafigyelni, hogy kedvezően záruljon. Később kapcsolatuk be, ezért volt két perc, de Ertug úr következik rendben. Köszönöm szépen. Először biztos asszonynak a gratulációt is köszönöm egyébként, de mindjárt rátérek a témáimra. Biztos asszony, mielőtt az egy-egyes pontokról beszélnék, nyilván lehetővé teszi, hogy a, hogy beszéljek a német Dobrint útdíjról. Most hát persze én tudom, hogy, és ezt ön is nyilván tagadni fogja, hogy az önök önszolgálatai nem kerültek bevonásra a döntéshozatalba, de őszintén megmondom, hogy ahogyan ez itt működött Junckeren keresztül, hogy telefonált Merkel asszonyjal és Dobrint úrral is, és hát gyakorlatilag az ő párt kongresszusára ajándéknak adták ezt neki. Ez nem jár hozzá az, hogy a Juncker úr által kitűzött célokat elérjük, például a nagyobb transzparencia célját, és ezzel a politikával nem tudunk az Európai Unió mellé embereket megnyerni, éppen ellenkezőleg ez továbbra is rosszul tette, mondja el a főnökének, azt kérem, nem erre számítottuk, és nem ezt tűzte az ászlájára annak idején. A következő a közút témája. Biztos azt, hogy ön is beszélt erről az autonóm közlekedéssel kapcsolatban, az önjáró közlekedéssel kapcsolatban. Mit tervez az Európai Bizottság következő évre? Mert ez nekem nem derült ki egészen. Én nagyon érdeklődöm a téma iránt. Németországban a BMW már beharangozta, hogy 2017-ben München lesz egy ilyen tesztterület első alkalommal, és szerintem ez helyes irányba mutat, és hogyha még egy további témáról is beszélhetek, a német politikáról, az elektromobilitás esetében gyakran az hangzik el, hogy az európai ipar nem a német, hát itt az akkumulátorgyártásban lemaradt, és német csúcspolitikusok, például a német gazdasági miniszter is felszólította az ipart az elmúlt időszakban, hogy hozzanak létre egy ilyen közös európai céget, hogy látja ezt az Európai Bizottság, és ha még egyszer visszatérhetek a légi közlekedésre is, most megint szóba kerültek ezek a rendeletek, de továbbra is hiányzik a dátum a konkrét dátum. Tudom, hogy mennyire nagy nehézségei vannak a bizottságon belül a jobb szabályozás keretében, de nem öntől az Európai Bizottság részéről viszont mindegy, hogy ki a felelős éppen, hát hiteget bennünket, és mi is, meg a politika úgy általában arra vár, hogy lépjünk. Például ö, ö, egy, a 868-as rendeletről beszélhetünk, az ownership és control, ez egy 008-as szabályozás is megemlíthető. Ön beharangozta ezt néhány évvel ezelőtt már, és most nem hallani róla semmit. Szeretném megtudni, hogy ebben a periódusban számíthatunk-e még arra. Köszönöm szépen. Jackie Foster a következő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, köszönöm ezt a visszajelzést. Nagyon érdekes volt azt látni természetesen, hogy részletesebben, hogy a tengeri közlekedés kapcsolatban mit javasol, és azt hiszem nagyon érdekes a közlekedés szempontjából, hogy ez mennyire fontos globális nemzetközi szinten. Szerintem erre nem fordítunk kellő hangsúlyt, vagy akár a rossz okokból. Nagyon fontos, hogy a tengeri közlekedést az Európai Unió szerte tudjuk támogatni, ez nagyon fontos szektor. Említette a járműveket, és természetesen a technológia fontossága, az egyik itt a tömegközlekedés szempontjából lehet fontos, ahol nyilván eltérő nézőpontok vannak szemben mondjuk a felhasználással. Szeretném tudni, hogy a magán vagy az állami közfelhasználású járművek szempontjából támogatják-e, szeretném, hogyha erről több információt adna, illetve néhány egyéb elemmel is szeretnék foglalkozni, ugyanis természetesen, ami az ICAO-t illeti, azt hiszem, hogy ez nagyon üdvözölt és pozitív fejlemény volt, de szerettem volna elmondani, hogy nagyon vegyes üzeneteket kapunk, nem öntől, hanem más szereplőktől, és egy kicsit aggasztó ez, amikor vegyes üzeneteket kaptam, hogy esetleg nem oda tekintenek, abba az irányba tekintenek, amerre mi is, ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy mindannyian jól értsük azt a rendszert, amelyet támogatni akarunk, és e, talán a régi EU-EATS irányába elmozdulni. Nem tudom, hogy az Európai Unión belüli e, légitársaságok esetleg egy olyan rendszerhez csatlakoznának, amely tulajdonképpen csak időfecsérlés. Lehet, hogy ez versenyjogi problémákat is felvet rengeteg előrelépés történt már ezen a területen. Ami pedig a légi közlekedési csomagot illeti, azt hiszem, hogy jelen pillanatban ugye késedelemben van a szavazás. Nagyon fontos elmondani, hogy a jelentéstevő kitűnő munkát végzett, egészen fantasztikus szöveg született, amelyet támogatok, de aggaszt az, hogy az egyéb szakbizottságokkal való szak területek tekintetében, illetve hatáskörök tekintetében nincs megegyezés. Szerintem nagyon fontos, hogy ne csak a szakbizottság elnöke, hanem az Európai Bizottság is lássa, hogy a szakbizottság milyen befolyással lehet, ahol illetékes szakbizottság vagyunk, és fontos, hogy a jelentéstevő pedig egy adott területen legyen szakember, és nem más területen. Ezért nem lenne jó, hogyha nem a jó bizottságot támogatnák, hogy nagy befolyással legyen a szövegre. Összességében azt gondolom, hogy számos területen jó évünk volt, sok előrelépést értünk el. Az ECR köszöni tehát az ön munkáját, és természetesen a jövő évre várjuk a további részleteket. Köszönöm. Zine Köszönöm, Zine Meissner. Köszönöm szépen, biztos asszony, a liberálisok nevében is. Üdvözlöm a rövid bevezetőt, így sok kérdést lehet feltenni. A CITS stratégiáról beszélt ön is, azt hiszem, hogy ez a jövő útja, az egymással összekapcsolt járművek, amelyek akár autonóm közlekedésre is alkalmasak van-e elég jogász, aki ezzel foglalkozni tud? Hát beszélt itt a jogi perspektívájáról ennek a kérdésnek. Persze a legnehezebb kérdések baleset esetén ki a hibás, a biztosító körülnek neki van megoldások, de a jogászok azt mondják, hogy ez valójában nem fordulhat elő. Eléggé fókuszálunk erre, az első kérdésem. A második, mint Ertug úr, itt megint csak az UDI-ről beszélnek. A dekarbonizáció esetében ön is említette, hogy a felhasználók eh, fizessenek, ez a nagy cél Európában, ez egy régi ötlet, és a német údi, hogyha EU-konform lenne jogi szempontból, akkor nyilván, nyilván mintaként is szolgálhatna, de ez a díl, amit megszületett itt tényleg éjfél előtt röviddel, teljesen sokkolva voltam ettől is, és valamennyiünknek az volt a benyomásunk, hogy nem is önt kérdezték meg, mert ő mindig azt mondta, hogy ezt meg kell vizsgálni az EU jog összhangban van ezzel, és ezt most visszavonták, én nem tudom, jó lenne, hogyha ön is reagálna erre. De most az Európai Bizottság ezt megtárgyalta, és hát a Dobrintal a közlekedési miniszterek tanácsában is, de szerintem a dolgok nem rendjén mentek itt, amit én nagyon sajnálok, őszintén szólva. Nem csak azért, mert ez az EU elismertségéről van szó, vagy transzparenciáról, hanem úgy tartalmilag, érdemileg is rossz volt ez, azt kell, hogy mondjam. Egy néhány további pont, az ICMR e az elektronikus szállítólevelek kérdés, hát ezt meg lehetne csinálni, erre van lehetőség, ez nem európai jogalkotás, inkább ENSZ-ről beszélünk ebben az összefüggésben, de Európában kevésbé használják, mert de nagyon sokat le lehetne egyszerűsíteni, például az egységes piacon. Van-e lehetőség arra, hogy ezt befolyásolja azon országokat, akik ezt nem írják alá? és ez hát meg a single window-val, az egyablakos rendszer a kikötőknél már rég be kellett volna vezetni, nagyon kevés ország csinált ezt meg, a tengerészeti évjönkezik a kikötők, a tengeri kikötők kérdése, tehát lehetne már kék levelet írni azon országoknak, akik még ezt nem írták alá, ezt simán akarom megtudni. És hát a légi közlekedésben igen, csak másokhoz hasonlóan bennünket is az érdekel, hogy mikor jön végre a 868-as és a tengerészet éve, hogyha előtte még a közúti csomag jön, aztán, amiről még beszélni kell, ezt senki se tette meg egyébként. Újra és újra arra várunk, hogy vagy a Szesztoplászon folytatjuk, és a, a, az utasok jogaival a légi közlekedésben lát-e új lehetőséget. Adott esetben a, azt mondjuk megszületett a spanyol kormány, felállt végre, talán újfajta módon lehet tárgyalni. Hát oldjuk fel a blokkot. Tud-e itt valamit öntenni, mert nagyon esedékes, hogy haladjunk, és köszönöm szépen. Péter Lundgren. Eh, tack för ordet eh, och välkommen hit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött hozzánk Bócsasszony. Én eh, nagyon örülök annak, hogy a kapotás most már a napi renden fontosabb szerepet játszik, hiszen ez számunkra nagyon fontos téma. A helyzet azonban az, hogy a kabotás az tény, és a nemzeti piacokon komoly cégeknek nehézséget okoz. Olyan komoly cégeknek, amelyek rendes, tisztességes bért fizetnek, de nem tudják felvenni a versenyt ezekkel a kapotás cégekkel. Amit ma szociális dömpingnek nevezünk, az tulajdonképpen annak az eredménye, hogy olyan jogszabályokat hoztak, amely lehetővé, ennek a, lehetővé teszi ennek a szabálytalanságnak vagy csalásnak a folytatását. Most egy kicsit most jobban működik a dolog, mint a kabotás szabályok előtt holott nem ez volt a jogszabályalkotóknak a célja. Az, az egész, ez kriminális, az a cégek, a nemzetközi szállatmányozó cégek sorra húzzák le a rulót. Honnan láthat, mikor láthatjuk, vagy mikor számíthatunk új kabotás szabályokra? A kollégákhoz hasonlóan kérdezem, hogy emellett a transport csomagot mikor nyújtják be. Köszönöm szépen, Claudia Schmidt. Köszönöm szépen. Pillanat, másfél percet tudok adni, Mondja az elnök igen gyors, gyorsan mondom majd. Két német kollega beszélt már a német útdíjról, autópályadíjról, ők ugyan az én pártcsaládomhoz tartoznak, de minden esetre az euró eh, matric irányelv át dolgozása után a tanács részéről eh, én eléggé szkeptikus vagyok, és nem igazán látom, hogy hogy tud eh, Németország beleilleszkedni az új európai UDI rendszerbe. A tanács álláspontját nem értem, nem tudom elfogadni, de hát kénytelen leszek, mert nincs más lehetőségem. A német UDI esetében a német autótulajdonosok vissza, ráadásul még pénzt is kapnak vissza, tulajdonképpen nekik úgy látszik, hogy mégis mindegy a környezetvédelem. Most az, hogy valaki német vagy osztrák rendszámban megy ugyanolyan típusú autóval, ugyanaz a, a környezetszennyezés rendben valónak tartja az Európai Bizottság, hogy a német autósok pénzt kapnak vissza a rendszerből, csak azért, mert németek? Ez mégiscsak diszkrimináció. Én szerintem ez ellen fel kellene lépni, mert ez minden esetre nem kielégítő, és nem mm, elfogadható. És A drónokkal kapcsolatban ahhoz gratulálni szeretnék, hogy ezeket figyelembe veszi. Mi fog, hogyan megy ez tovább? Nagyon örülnék neki, hogyha a közlekedési bizottságot tájékoztatná erről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lucy Anders. Köszönöm szépen, biztos asszony. Örülök, hogy itt van. És köszönöm, hogy megtartott ezt a bevezetőt. Két rövid kérdés, az egyik, ami a közúti kérdéseket illeti. Egyrészt nagy érdeklődéssel nézte, olvastam az Európai Bizottságnak a legutóbbi tanulmányát a súlyos közlekedési balesetekről és sebesülésekkel kapcsolatban. Kérdezem, hogy itt sikerült-e előrelépést elérni a súlyos sebesülések esetében, nem csak a halálos balesetekről beszélek, hanem a súlyos sebesülésekről. Aztán a Főleg télen nagyon nagy veszélyben vannak az idősebbek, illetve a gyermekek a csúszós utakon. A másik dolog a bírósági ügy az Uberrel kapcsolatban, nem volt világos, hogy ez közlekedési szolgáltatás nyújtó platform-e, vagy valamilyen szociális platform. Természetesen egy közlekedési szolgáltatásról van szó, nem csak egy digitális platformról, ez azonban a szabályozás szempontjából döntő jelentőségű. Az én országomban is egyre gyorsabban terjed az Uber, és most a bíróságokkal hadilában állnak, ugyanis a e, sofőrjeik e, e, folyamatosan túlóráznak, alig keresnek. A 2015 végén elkészült egy tanulmány az Európai Bizottság számára, amely konkrétabban, illetve mérehatóban megvizsgálta az Übert, mi lett ennek az eredménye. Riké képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a biztos asszonynak köszönetet mondani, és gratulálok a munkájához. A 2019-es év az összekapcsolt, vagy kapcsolatban álló járművekkel kapcsolatban ez nagyon fontos. Pillanat, nem tudjuk követni a tolmácsolást, mondja Bulcs asszony. Pillanat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 Sajnálom, hogy nem hallottam, mert pontosan azzal kezdtem, hogy gratulálni szeretnék önnek azért, hogy a 2018-as céldátumot tűzte ki az összekapcsolt gépjárművekkel kapcsolatban vagy hálózatra kötött járművekkel kapcsolatban. Emellett az infrastruktúrákba való beruházással kapcsolatban szeretnék említeni egy-két dolgot. Tudom, hogy az FC-nek tudatában van, de a következő pénzügyi keretben is megvannak bizonyos prioritások, amelyek a közlekedési dossziékkal összefüggnek, és utolsó kérdésem pedig, a kollaboratív gazdaság, együttműködő gazdaság, ez azt követeli, hogy az Európai Bizottság állás, állást foglaljon ebben a kérdésben, mert minden tagállamban nagyon heves vita folyik ezzel kapcsolatban. A kollaboratív gazdaság a közlekedés körül forog, minimum irányelvet kellene elfogadni ezzel kapcsolatban, ha nem rendeletet. Azt gondolom, hogy ez minden polgárt érint. Köszönöm szépen. Tisztelt Bulc biztos asszony, az én kérdésem Lucy Anderson kérdéséhez kapcsolódik. 2016. októberében az Európai Bizottság kiadott egy tanulmányt a súlyos sebesültek helyzetéről, illetve a közlekedési balesetekről, ahol súlyos sebesültek voltak, és ezeknek a számát csökkenteni kívánják Nagyon jó tapasztalatunk van a halálos balesetek számának csökkentésével kapcsolatban, és ugyanez érvényes a súlyos sebesülésekre, úgyhogy mikor tudunk megállapodni abban, hogy csökkentsük és hogyan ezeknek a súlyos baleseteknek a számát. Emlékeztetni szeretnék egy 2011-es célkitűzésre, amely 15%-os csökkentést írt elő. Van képviselő következik. Új helyi képviselő következik. Tehát biztos asszony, a, abban a témában szeretnék kettő mondatot szólni, amit az elmúlt időszakban több egymás közti beszélgetésen szóba hoztunk. Ez a, ahogy mi hívjuk, Szabad Európa kártya, amely a, nyilván nem csak a vasúti közlekedésben, de más európai közlekedésben is nagyon komoly változást hozhat, hogyha a 18 éves fiataloknak tudunk valami fajta komolyabb ingyenes európai utazást biztosítani egy alkalommal. Nyilván mindenki ismeri a teremben a projektet, így nem mondom el, hiszen most már több parlamenti frakció, így a Néppárt, az SZND, Kramer elnök úr is, és többen támogatjuk a projektet. Tudom, hogy nem teljesen az ön asztala, de az elmúlt időszakban eh, nagyon komoly támogatást kapott ez a program öntől, és eh, szeretném csak, hogyha tudnak hét szót szólni arról, hogy eh, hogy áll most a program, talán ezen a héten bejelentések is várhatóak Juncker úrtól. Öt órakor elkezdődött egy rendezvényem, úgyhogy próbálok még maradni, de hogyha nem, akkor kollégám, is, itt, kollégám itt van, és majd tolmácsolja az ön válaszát. Mindenesetre köszönjük szépen a támogatását a, a Free Interrail Szabad Európa kártya projekthez. Danke sehr. Jetzt Deidre Köszönöm szépen. Klun képviselő. Chairman, thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony és elnök úr. Ami a jövő évi munkaprogramot illeti, szeretném én is a súlyos közúti balesetekkel kapcsolatban kérdezni önt, illetve az összekapcsolt autók kérdését hogy hogyan lehet a technológiát kihasználni arra, hogy a balesetek, autóbalesetek számát, illetve a halálos balesetek számát csökkentsük hiszen automatizált fékrendszerekről beszélünk, illetve sebességszabályozó rendszerekről. Minden esetre a maguk a sofőrök tevékenysége és nagyon komolyan befolyásolja ezeket. Ami pedig a légiközlekedés területét illeti,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 kialakított válaszunkkal kapcsolatban a stratégiát természetesen üdvözöljük, és nagyon szívesen fogadjuk ezt a jövő évre vonatkozóan. Természetesen az egyéb csomagokkal kapcsolatban, az SZSZ-2, e az utasjogok témájával kapcsolatban is nagyon sok kérdés merül fel, illetve a tény, hogy elkezdték már a munkát. Minden esetre nagyon köszönöm, hogy két héttel ezelőtt Strasbourgba is eljött, és válaszolt a kérdéseinkre. Nagyon fontos ugyan abban is, hogy az Európai Parlament képviselőit a továbbiakban is tájékoztassa a tárgyalásokról, illetve a légiközlekedési eh, megállapodásokról, hiszen ez nagyon fontos a légiközlekedés jövője szempontjából. Köszönöm szépen. Matthias von Lichtenberg. Köszönöm szépen, hollandul folytatom. Nekem is komoly aggájaim vannak az Európai Bizottság és Németország között kötött alkú esetében itt az új díjnál. Igazából én is szerettem volna megtudni, mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Vannak-e itt diszkrimináló elemek, ami a külföldi úthasználókat illeti? És ön miért gondolja, hogy a német útdíj tervek végül is a stratégiát, az emissziós stratégiát nem ássák alá? Második pontként azt mondom, hogy vannak tagállamok, mint Hollandia, Ausztria és más államok is, amelyek keresetet helyeztek kilátásban. Abból indulok ki, hogy az önök jogi szolgálatai is rendelkeznek szakismerettel, biztos, el, biztos készültek szakértői véleményekkel. Hogy látják a tagállamok keres, kereseteit, hogyha azok a bíróság elé mennek? Az önök jogi szolgálata milyen esélyeket lát itt? Egy további téma, Meister asszony is felvetette ezt már, a Single European Sky 2 plusz és az utasok jogai számos légiközlekedési dosszié akadt el a tanácsban, nem halad már az utóbbi időben. Nem lenne itt az ideje, hogy legyen egy olyan cselekvési terv, amit indítana útjára, és ahol két pontot ténylegesen figyelembe is vesznek, egyik a Gibraltár kérdése, ami már felvetődött a tanácsnál is, és hogy ezeket a légi közlekedési dossziékat hogyan lehet előre lendíteni, így sok milliárd eurót lehet megtakarítani, és sok millió tonna CO2 kibocsátást. A másik elem, amit felvetnék, nem lenne itt az ideje, hogy diplomáciai síkon legyen egy külön megbízott, aki tényleg képes itt lépéseket tenni, Gibraltári légikötő vagy reptér esetében. Ez így nem mehet tovább. Köszönöm, Gabriela Preuss. Köszönöm szépen. Biztos asszony, én is örülök, hogy ilyen gyakran eljön ide a szakbizottságba, ez a kommunikációt lényegesen egyszerűsíteni. Az IA, az a alaprendeletre hívnám fel a figyelmet Ön is említette a tisztességtelen versenyt, a Ertug kolléga a 10.08-as rendeletre is felhívta a figyelmet, én is amellett szállok sikre. ugye a szakbizottság elutasította, hogy az EAZ, ne az EAZ rendeletben csináljuk ezt, hanem egy tisztességes eljárásra van szükség, nem csak az én frakcióm egyébként, hanem más frakciók is így gondolják, mert problémák vannak ezzel kapcsolatban a verseny területen. Ezt vegyék figyelembe Bach, George Bach. Köszönöm szépen, biztos asszony, mert elmondottakat azt hiszem minden elhangzott a német a kapcsolatban, a kollégákhoz tudok csatlakozni. El kell, hogy mondjam, a szomszédos országokban, ahol határmenti régiók vannak, azért komoly értetlenséget okozott ez, és a döntés egyszerűen érthetetlen a mi szemünkben. Két kérdésem van Először is az utasok jogaival kapcsolatban eh, a vasúti közlekedésben, hogy ezt újra állítsák fel ezt a területet. Tehát itt a Gibraltárnál nem a vasút játszik szerepet. Abban bízom, hogy a vasúttal ezért jobban lehet alap haladni. Nos, a tisztességes verseny az egyes közlekedési módok ágak között hogyan alakítható ki, hiszen az egyes rendszerek nagyon különbözőek, különbözően járulnak hozzá. Itt az egyenlő esélyeket szerintem jobban figyelembe kéne venni. A második kérdésem, mint egy 8-9 hónappal ezelőtt itt a parlamentben érdekes versenyjelentés született a vasúti közlekedés területén kialakuló versenyére kapcsolatban, amit mondtam. Itt a a beruházásokkal kapcsolatos helyzet érdekes lehet, hiszen a Kína is megjelent már ezen a piacon, az egységes piacon. Fennáll a veszélye annak most, hogy ezt az anyagot hogyan kezelik majd. A Ön közlekedési biztosként részt vesz ebben a munkálatban, ami az újraiparosítást illeti a vasúti területen. Köszönöm. Daniela Jutó. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, itt vagyok, biztos asszony. Jó napot kívánok. Nagyon örülök neki, hogy eljött hozzánk ma délután. Szerettem volna azokról a tárgyalásokról szólni, amelyeket harmadik országokkal folytatnak a légi közlekedés területén szeretném egyes elvekre emlékeztetni. Azzal kapcsolatban, ami néhány hete már Strasbourgban is elhangzott, például a tisztességes verseny, a munkavállalók eh, szociális jogai. Egyes olaszországi újságokban azt olvashattuk, hogy nagyon sok embert el fognak bocsátani, sőt 22 ezer emberről szóltak. Egy olyan vállalatról van szó ebben az esetben, amely megkapta az Insignia, az olasz Insignia cég nagy részét az Európai Bizottság és a kormány támogatásával. Mi nagyobb ellenőrzést szeretnénk saját piacunk felett, azért, hogy ne kelljen annyi embert 2000 főt elbocsátani egészen pontosan. Hogyan fogják a piacunkat megvédeni, illetve a harmadik országokkal szemben, amelyek nem tartják be ugyanazokat a szabályokat, amelyeket a mi vállalataink betartanak. Hogyan tudja biztosítani ezt, illetve azt, hogy az Európai Uniós polgárok munkahelyei ne vesszenek el? Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság ezeken a bilaterális megállapodásokon túl is tegyen valamit. Köszönöm szépen. Örülök, hogy eljöttek a mai napon. Remélem, hogy még többször eljönnek már. Nos, itt a nemzetközi közlekedésről, közúti közlekedésről van szó, itt mindig vannak rendelkezések, amelyeket nem olyan könnyű ellenőrizni tagállami szinten, hiszen az a helyzet, hogy eh, az ellenőrzések meglehetősen gyengék, újfajta protekcionizmus jön létre. Egyszerűen egyoldalúan beavatkoznak a tagállamok, intézkedéseket hoznak, eh, és hát általában a többi tagállam járműveit hozzák hátrányos helyzetbe, tehát ezért úgy gondolom, hogy ezt figyelembe kéne venni, mert ez nehézséget jelent. Köszönöm szépen, Deli Andor. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony, nekem is a közúti csomaggal kapcsolatban lenne egy kérdésem, ugyanis ennek nyilvánvalóan nagyon komoly szociális része van a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvvel kapcsolatban, és ez pedig a kamionsofőrökre és a minimumbérekre is vonatkozik. Talán ön tudja, hogy van egy szabályszegési, illetve kötelezettségszegési eljárás ezzel kapcsolatban, mi jelenleg folyamatban van, és a kérdés az, hogy lehet-e lassítani a tárgyalásokat, vagy megállapodásra jutni e szociális elemmel kapcsolatban, kapcsolatban, ugyanis egyelőre az Európai Bíróságtól eh, még nem kaptunk erre pontos álláspontot. Isabella de Monto következik. Komisszárió Pereszer qui con Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eh, ellátogatott hozzánk. Nekem is van néhány kiegészítő eh, kérdésem. A kollégák már felvetették a legfontosabb témákat. Az egyik kérdés az egységes európai égboltra vonatkozik. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság egy Gibraltárral kapcsolatban milyen lépéseket tervez, megpróbálja átdolgozni a légiközlekedési stratégiát, de fontos lenne specifikusan foglalkozni ezzel a témával. A másik, a kínai beruházások kérdése. Ez megint csak egy fontos téma az, a beruházási munkában. Közben logisztikai, logisztika is fontos. A kereskedelem stratégia részéről van szó. Aztán van-e valamilyen hatástanulmány a szociális jogok megsértésével kapcsolatban. Köszönöm szépen még egyszer a bevezetőjét, mondja az elnök. Nekem is lenne néhány kérdésem. Említette a, a a letterbox cégek problémáját. A teherképjárműveket könnyen lehetne ellenőrizni, mondjuk egy román teherképjármű, hogyha Németországban, Olaszországban, bárhol vezet, hol van, hol jár éppen, és a ryanair kapcsolatban is felmerül az a probléma, hogy nem is a Ryanair foglalkoztatja a pilóták, egyharmadát, hanem egy más, másik cég, és hogyha egy beteg a pilóta, például 38 fokos lázan van, akkor gondolkodni, el kell gondolkodnia komolyan azon, hogy most repüljön, vagy ne repüljön, mert lehet, hogy elveszíti a munkáját. A má, munkahelyét. A másik, a, a, egy német napilap vasárnapi kiadásában egy fontos, egy jó cikk az útdíja kapcsolatban, mi lenne, ez nagyjából olyan lenne, mint hogyha a külföldieknek kellene fizetniük a tanulmányokért, a a helyi diákoknak pedig nem. Németországban egyértelműen csak arról van szó, hogy csak a külföldiek fizetnek, a németek eh, tulajdonképpen tehermentesítést kapnak, sőt, jobb, több pénzt kapnak vissza, mint amennyit befizettek volna a útdíjért. Hogyha ez a rendszer megvalósulhat, akkor Európa ebbe tökre fog menni. Ha a nemzeti eh, egoizmus, a politika mércéje az, elenged, az, az elfogadhatatlan. Nem értem, hogy Juncker ezt miért támogatta. Ő mindig a távolságtól függő általányért eh, szállt sikra, az eh, a bíróság is, a bizottság is eh, foglalkozott a problémával, mindenki, akár ki, akinek Németországban útdíjat kell fizetnie, bírósághoz fordulhat, most mit fog csinálni? jól értettem, Juncker egyedül döntött, és önnek kellett elvinni a balhét. Ez sem kedves dolog tőle. Minden esetre valami elvi döntést szeretnénk várni, mert szerintem ez így nem fenntartható, és Európának ez nincs előnyére, nem lesz előnyére, sőt visszaveti. Ezek a kérdéseink, és akkor most megadom a lehetőséget a válaszadásra, tessék. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves képviselők, miért érzem mindig úgy, amikor idejövök a parlamentbe, hogy ez egy újabb meghallgatás? Minden esetre azért megpróbálom a legjobbat kihozni magamból, és igyekszem nagyon alaposan válaszolni a kérdésekre. Elnök, de hát ez ön meghallgatása kitűnő volt. Először is nagyon sok kérdés merült fel az automata vezetésről, és kedves barátaim, azért én talán nem vagyok annyira ambiciózus, de szeretnék pontosan fogalmazni. Azt jelentettem be, hogy az új CITS olyan szolgáltatásokat tartalmaz, ami az automatizálás első szintjére vonatkozik, ez a képessétett járművekre vonatkozik, Inactive Vehicles, ami tartalmazza már azokat a funkciókat, amelyek a biztonsági szabályok megvalósítását lehetővé teszik, és ezt 2019-ig szeretnénk megvalósítani. Ez az első lépés. A következő lépés, ami ezután következik, ez pedig az együttműködő járművekre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy javítjuk a kommunikációt az infrastruktúra és a jármű, illetve a járművek között. Azt mondanám, hogy azt szeretnénk, hogyha ez a következő lépés mondjuk 2030-ig megvalósulna, és csak utána következik a nagy lépés, ami az automata vezetésre vonatkozik, és ez jogi kérdéseket is felvet. Itt azért már kevésbé vagyunk mm, ambiciózusak, és azt mondhatnám, hogy a teljesen automata vezetés valószínűleg 2050-re oldódik meg. Tehát nagyon sok hatalmas lépést kell megtennünk. Ne csak Németországra gondoljanak, hanem Romániára, Bulgáriára, Görögországra, a kohéziós országokra, az egyéb felzárkozó országokra, tehát realisztikusnak kell lennünk, a felvétel szintje nem lesz ugyanolyan minden tagállamban, tehát amikor ambiciózus tervekről beszélek, akkor az EU nevében, az Egységes Közlekedési Térség nevében beszélek, de biztos lesznek olyan területek, városok, amelyek telik, vagy sokkal hamarabb elkezdik használni, mert már felkészülnek addigra, és például repülőtereken, vagy mondjuk egyetemi kampuszokon már megtapasztaltuk az automata autókat, és ami pedig a köz, illetve a magánszféra közötti különbséget illeti, itt nyilván nagyon sok üzleti modellen dolgoznak, nem csupán a járművek új funkciói miatt, hanem különböző eltérő digitális platformok vannak, egyre több kollaboratív, együttműködő modellről van szó, főként a városokban, ezt nagyon támogatjuk. Ez nem azt jelenti azonban, hogy ezek a modellek az automata autókhoz kapcsolódnak, hanem az azt jelenti, hogy eltérő kapacitásmenedzsmenttel rendelkeznek, illetve a járművek felhasználásának eltérő módjaival. Ezt a legtöbb nagyvárosban már megtapasztaljuk, és ezek a megoldások pedig a teljes körű villamosítás felé mozdulnak majd el a következő párhuzamos előrelépés pedig a közlekedés dekarbonizációja lesz, ami a magánautók szektorában, illetve a tömegközlekedési szektorban is nagyon komoly előrelépéseket érhet el. Amikor a légi közlekedésről beszélek, akkor a bioüzemanyagokról beszélek, a tengeri közlekedésben pedig az LNG-ről. Ezek, ezt a konkrét témát megvitatva egy következő kérdésre szeretnék áttérni a villamosítással kapcsolatban, és természetesen nagyon bátorítjuk a polgármestereket arra, hogy a tömegközlekedésben is támogassák a dekarbonizációt, és december 1-től az EBB-vel együttműködve bejelentettünk egy nagyon fontos eszközt, ezt Rotterdamban ígértük meg egyébként, hogy egy új finanszírozási eszközt vezetünk be a tiszta járművek támogatására, tehát december 1-én az EBB-vel ezt a bejelentést megtettük, és már három jó esetről született tárgyalás, illetve meg is valósult az egyik már, a tömegközlekedés elektrifikációjája tekintetében Rigában, ahol 18 elektromos hidrogén üzemű puszt vásároltak ennek az új eszköznek köszönhetően. Franciaországban, Spanyolországban is lesz egy ilyen példa, és arra bátorítjuk a városokat, hogy a megrendeléseket közösen adják le, és akkor sokkal jobb árat tudnak kialkotni maguknak. Tehát folytatjuk ezeket az új beruházási eszközöket, nagyon fókuszált lesz, a hiányzó láncemeket fogjuk majd ezzel megoldani, a közfinanszírozásban beálló hiányosságokat, és a közlekedés digitalizálódására, illetve dekarbonizációjára szeretnénk ezzel törekedni. A Boeing esetére, illetve az Airbus esetére szeretnék központosítani. Az egyik ügyel kapcsolatban már született döntés, ez a Boeing. Úgy gondoljuk, hogy ez eléggé fontos precedens teremt majd a légiközlekedés szempontjából a támogatásokat illetően. November 28-án a WTO panelje megerősítette, hogy az Egyesült Államok által nyújtott támogatás a Boeing eh, gyártására megsérti a nemzetközi közlekedés, eh, eh, illetve kereskedelmi szabályokat az Egyesült Államok, tehát nem csak a korábbi WTO döntéseket hagyja figyelmen kívül, hanem a Washington állam támogatásai olyan támogatások, amelyeket a WTO szigorúan tilt. Tehát ez most egy eh, újabb döntés, ezt a tevékenységet indokolni kell, és megkaptuk az eredményeket az airbus kapcsolatos döntésről is, ahol pedig tulajdonképpen ezzel az eredménnyel nem vagyok túl elégedett, de az Airbus megerősítette, hogy eh, kiigazítják azokat a felvetéseket, amelyeket a VTO megemlített az Airbus finanszírozásával kapcsolatban, és megígérték, hogy megteszik a szükséges kiigazításokat. De a lényeges rész az igazából a Boeingra vonatkozott. Aztán, ami Kínát illeti, Számos kérdést tettek fel Kínával kapcsolatban. Kínában tavaly novemberben egy connectivity platformot írtunk alá, összekapcsolási platformot, ami tulajdonképpen a már meglévő kapcsolatainkat folytatja tovább, és nagyon fontos megemlíteni, hogy ezen a platformon, illetve a kölcsönösség szintjén mit értünk el, és mire törekszünk arra, hogy az összes beruházás stratégiai tervezését megvalósítsuk. Ez elsősorban a Kína és az EU közötti vasúti összeköttetésre vonatkozik, és miután nagyon sikeres politikai találkozót tartottunk Pekingben az idei év során, júniusban, abban is megállapodtunk, hogy a folyosó koridor megközelítést fogjuk alkalmazni, amelyet a közös tervezésbe fogunk beépíteni, és olyan projektek listáját soroltuk fel, amelyet társfinanszírozásra felkínálhatunk egymásnak, és megkértük a tagállamokat, hogy nyújtsák be ezeket a projekteket. Azt hiszem, hogy hat projekt érkezett a tagállamokból, és megegyeztek abban, hogy felsoroljuk, listázzuk ezeket a projekteket. Múlt héten tárgyaltunk erről Pekingben, és megkaptuk az első visszajelzéseket, tehát ez már a megfelelő irányba halad. Ahogyan mondtam, ez a meg elfogadott összeköttetési platform szabályainak felel meg. Nagyon fontosnak tartsuk, hogy tartjuk, hogy a tagállamaink betartsák az unió szabályokat, akkor is, hogyha Kínával és kínai beruházókkal aláírják a megállapodásokat, tehát a közbeszerzés során egyenlő lehetőséget kell biztosítani a projektet megvalósító vállalatok számára, és inkább azt mondanám, hogy felkértük a kínai kollégákat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az európai szabványokat betartsák. Tudjuk, hogy eh, Lengyelországban voltak problémák, ahol a lengyel kormány elutasította a finanszírozást, a Kínától érkező finanszírozást. Mindkét féllel folyamatosan kapcsolatban vagyunk. A Budapest-Belgrád vasúti vonallal kapcsolatban és elmondtuk a tagállamoknak, hogy amennyiben az európai szabványokat megsértik, akkor megkezdjük a kötelezettségszegési eljárás. Ez nem azt jelenti, hogy nem üdvözöljük a kínai beruházókat, nagyon is, de a már megáll, elfogadott szabályok és átláthatósági szabályok értelmében. az autópályadíjjal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban nagyon pontosan szeretnék fogalmazni. Sajtótájékoztatót tartottam Dobri minisztertől, hallottam arról a döntésről, hogy milyen irányba szeretne haladni, és először is hadd mondjam el, hogy a bizottság már e a Németországgal folytatott tárgyalások elején az útdíj mechanizmus bevezetésével kapcsolatban nagyon határozottan kimondta, hogy azok a feltételek, amelyek alapján meg tudnánk állapodni, vagy jóvá hagyhatnánk egy ilyen törvényt, először is az arányosság elve, a második pedig a diszkriminációmentesség. Ugyanakkor felkértük nem csupán Németországot, hanem valamennyi tagállamot, ugyanis támogatjuk a szennyező fizet elvét, ugyanis ezen elv alapján működünk, felkértük őket tehát, hogy tartsák ezt be, és hogy vegyék figyelembe a távolságon alapuló díjszabást. Tehát ez nem törvény, hanem csak felkértük rá őket. Amikor E, európai szintű megoldásokban gondolkozunk, de ez természetesen e, a tanácsban folytatott tárgyalásoktól függ, úgyhogy jövő évben születik ezzel kapcsolatban javaslat. Tehát tulajdonképpen erre összpontosítottunk, és Juncker elnök is valóban beszélt Németországgal erről, de csak azt támogatta, amit mi javasoltunk. Soha nem volt más megoldás az asztalon az arányosság és a diszkriminációmentes megoldás volt a javaslatunk. Mit sikerült elérnünk, és miért támogatjuk azt a javaslatot, amely elhangzott. Németország elérte a megfelelő arányosságot az útdíjjal kapcsolatban. Most 2,5 euró per 10 nap díjnál tartunk, ami a megfelelő arányosságot biztosítja az éves matricával összevetve, és ezt én el is tudom fogadni. Tudom, hogy vannak olyan utak, ahol nem kellett fizetni korábban, és ezt sokan sok pénznek tartják. Németország korábban nem vetett ki útdíjat, most igen, de más tagállam is tesz, megtette ezt. Amit én nagyon fontosnak tartottam elérni, és ezt értsük meg, hogy mindenben nem tudok beavatkozni, de abba be tudok avatkozni, hogy a díszabási formulát hogyan határozzák meg. Szétválasztottuk az adót az újdi-tól, tehát két különálló rendszer működik. De nem avatkozhatok be abba, hogy Németország hogyan határozza meg az adóit. Ez ugyanis másik vitára vonatkozik, azonban a közút díjfizetési kötelezettségét az adóktól szétválasztottuk. Tehát, és én magam is egyébként ezért a megoldásért küzdöttem. Tehát amit az útdíjakkal kapcsolatban jövőben teszünk, az két külön témára vonatkozik az adókra és az útdíjakra. Ezzel elégedett vagyok. Azonban még nem kaptuk meg a felülvizsgált modellt Európa számára, és önök megkapják a javaslatunkat ezzel kapcsolatban jövő áprilisáig remélhetőleg. Ez az én célom. Tehát elektronikus díjszabás, illetve az Euróvinyet az euromatrica felülvizsgálata is szerepel majd ebben. De azt is el kell mondanom, hogy semmiféle, semmilyen megállapodást nem írtunk alá, ugyanis először szeretnénk tudni, hogy a hivatalos közlönyben milyen német törvény jelenik meg, és remélem, hogy azután már nem kell ezzel foglalkoznunk. Egyelőre az egyetlen dolog, amit tettünk, az az, hogy leállítottuk, megállapodtunk abban, hogy leállítjuk a folyamatot addig, amíg a német oldal ö, hivatalos megoldását nem olvassuk. A 868-at illeti, hát mm, másfél éve dolgozunk még csak ezen. Tudom, hogy ez nem elég gyors, mi is tegnapra szerettük volna, de a 868 az egyik ö, legfontosabb eszközünk a légi közlekedési tárgyalásokban. Olyan eszköz ez, amit félreteszünk egy dobozba, nem az átfogó megállapodásnak része, hanem a meg, átfogó megállapodás is ezzel fog majd dolgozni. Ezért azt remélem, hogy az új év után a javaslat elkészül, és önök is hamarosan megkaphatják azt. Én vagyok az, aki ezt mindig próbálja ezeket az eszközöket hamarabb elfogadtatni. Erre szükség van nem az első szakaszban kellett, hogy meglegyen, de nagyon fontos, hogy az eszköztárunkban ott legyen, hogy tudjunk vele dolgozni. Ha most áttérek, attól tartok egyébként, hogy elfogyott az időm, tehát most már egy olyan dologgal szeretnék foglalkozni, amit nagyon sokan kérdeztek, ez pedig a közúti csomag átfogó tájékoztatást szeretnék adni, különösen a szociális kérdésekről. Először is a motivációm az volt, hogy ezek a fontos elemeket, mint például a minimálbér, a kabotás, ezekre EU-s szintű megoldásokat találjunk, amelyek arányosak, és az európai egységes piacra vonatkoznak egyiket a másik után. Először is a forum shipping, vagy az úgynevezett postafiók vállalatok. Itt a javaslat abba az irányba megy, hogy ott kell bejegyezni a társaságot, ahol a társaság üzleti tevékenységének nagy részét végzi. Ez azt jelenti, azt reméljük, hogy e probléma megoldásában segíthetünk. A következő a jó hírnév, ez pedig e, arra vonatkozik, hogy igyekszünk megfelelő információ cserét megvalósítani annak érdekében, hogy az összes szociális szabályt is az információ cserének vessünk alá. Ez volt a javaslatunk tehát, hogy jobban azonosítsuk azokat az üzemeltetőket, amelyek visszaélnek a jogi rendszerrel, és igyekszünk megfelelő lépéseket tenni az, esen, az egyenlő verseny esélyek tekintetében. A következő kérdés pedig a kabotás Szeretnénk biztosítani, hogy a szabályokat úgy magyarázzuk el, hogy végrehajthatóak legyenek. Ez a szándékunk, tehát ezt, fogunk, ezt fogjuk javasolni önöknek is. Azonban számomra, és ezt megosztom önökkel, volt egy nagyon érdekes javaslatom, tehát ahelyett, hogy a hazafelé a pikapokért megszámoljuk egyenként, inkább azt nézzük meg, hogy a azt az időkeretet nézzük meg, amelyen belül a teherautónak el kell hagynia az országot. találkoztam azokkal, januárban találkozom a kamionsofőrök egyesületeivel, el fognak jönni ezek a szervezetek képviselői, és remélem, hogy konstruktív párbeszédet tudunk folytatni. Minimumbér. Itt nagyon komoly kihívásunk van, ugyanis természetesen a minimál bér két táborra osztotta az EU-t, és mindkettő nagyon erős, de azt gondolom, hogy azért van egy közös érdekünk, ez pedig az, hogy európai megoldást találjunk. Úgy gondolom, hogy a munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelv esetében kivételt kell alkalmaznunk a közlekedésre, és örülök, hogy Tyson asszony is egyetért ebben, ezért külön modult fogunk kialakítani a munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelvben a közlekedési munkavállalókra. Azonban még mindig egy jó új megoldást kell kidolgoznunk, Szerintem nem tudunk azzal dolgozni, ami jelenleg az asztalon van. Meg kell talál, találnunk el valami olyat, ami mindkét tábor aggájait tudja kezelni és rendezni. Azonban azt szeretném mindenképpen kiemelni, hogy Kérem, hogy segítsenek abban, hogy akadályozzuk meg az egységes belső piac széttöredezettségét, ugyanis, hogyha ezt megengedjük, akkor vége a belső piacnak. Engem ez motivál, és nagyon szeretném, és ezt is fogom tenni, hogy minden felet arra kérek fel, hogy erre, ennek a megoldására törekedjünk. Számos megjegyzés érkezett a tahométerekkel kapcsolatos csalásokról, és egy új műszaki specifikációt határoztunk meg, és hogyha a tanács hajlandó ezzel gyorsabban előrelépni, akkor én mindenképpen támogatom azt, ugyanis én ezt már holnap szeretném bevezetni, ugyanis az új technológia rendelkezésre áll, és nagyon fontos lenne, hogy ezt a lehető leghamarabb bevezessük. a csomagnak része ugyan nincsen rajta a listán még, de a tagállamoktól nagyon sok megjegyzést kapunk. Ez pedig a 3,5 tonnás súlyhatár a teherautóknál. Nagyon sok csalás történik itt, a tagállamoktól nagyon sok bizonyítékot kapunk erre. De jelen pillanatban ezzel kapcsolatban még nincs semmi, csak plegykák. SES 2 plusz. Ezzel kapcsolatban egy, ezt még meg kell vizsgálnom, de önök is tudják, én is tudom, hogy ez nagyon komoly kérdés, olyan kérdés, ami két tagállam szuverenitására vonatkozik. Az összes lehetséges diplomáciai eszközt felhasználtuk. Én nem tudtam, nagyon frusztrált voltam, egyszerűen nem tudtam, el sem tudtam képzelni, hogy eh, er lesz valami ilyen helyzet eh, az egységes európai égbolttal kapcsolatban, ugye Spanyolország és Nagy-Britannia között van konfliktus, az EU-nak semmilyen jogi eszköze nincs arra, hogy ezt megoldja, Spanyolország és Nagy-Britannia dolga ezt eldönteni. Úgyhogy önöket megkérem, hogyha bármit tudnak tenni, hogy konstruktív módon elősegítsék ezt a párbeszédet a végleges megoldásra, nos, nagyon jó lenne, ugyanis több milliárd eurót veszítünk évente a hatékonyság hiánya miatt az egységes európai égbolt tekintetében, és vannak megoldásaink, amiket nem használunk. Lehet, hogy az egységes európai égbolt plusz hagyom a fenébe, egyszerűen nem tudom. Minden esetre azért reménykedem, hogy pozitív megoldásra tudunk jutni. Ami az Übert illeti, ami az Uber ügyét illeti, ahogy, önök is mond, ahogy ön is mondta, azt hiszem, hogy a megoldás arra fele irányul, hogy a nemzeti eh, jogszabályalkotás határozza meg, hogy ez közlekedési szolgáltatás vagy nem. Eh, mindemellett én nem adom föl, hogy európai megoldásra van szükség, ezek a taxi szolgáltatások azok általában városi szolgáltatások, nem határon átnyúló szolgáltatások, de folytatjuk a párbeszédet ebbe az irányba, és megoldani valami, és találni valamilyen megoldást Van két aggodalmam a kollaboratív gazdasággal kapcsolatban, nem az Uberrel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a helyi monopóliumokat meg kell szüntetni platformokkal, gazdasági platformokkal, ezzel azonban globális monopóliumokat hozunk létre. Két dolog. Moszkovici kollégám megpróbálja arra bátorítani, vagy arra ösztönözni, ösztönözni mindenkit, hogy bevezessük az adót, ott kell befizetni, ahol a profit keletkezik elvet, ez sokat segítene. A másik dolog pedig, hogy mi lesz a munkavállalókkal, hiszen a kollaboratív gazdaságban nagyon sokan dolgoznak, és hogyha az üzleti modell megváltozik, akkor mi lesz? Nincs -e megfelelő képzettségük, ok, embertek rész megfelelő oktatáson? Mi lesz a hosszú távú karrier lehetőségeikkel? Ez a két aggodalmam. Persze tovább fogunk foglalkozni ezzel, és európai megoldást kell találni erre a kérdés, kérdésre, nem csak az Uberre, nem önmagára az Uberre, hanem általában az ilyen jellegű kollaboratív gazdasági platformokra. Ami a komoly ö, célokat illeti, hadd osszam meg önökkel a számokat. Ami a közúti biztonságát illeti, önök is nyilván tudják, ez egy további frusztráló részterület. A szolgálataink és az érdekelt felek is tudják, hogy együtt kell működnünk, hogy áttörést érjünk el. 135 ezer súlyos mm, sérüléssel járó balesetre került sor évente Európában. 135 ezer súlyos sebesüléssel járó baleset, akinek a családját ez érinti. Évente 26 ezeren vesztik az életüket az utakon. Ezek súlyos számok. Igen, kedves Vanderkem uram, ez nem jelenti azt, hogy nem, érte, nem értünk el semmit, de elértünk, mondja az elnök, segítünk neki, a számokat stabilan tartjuk, de nem tudjuk csökkenteni. A 2020-as célok eléréséhez valahogyan előre kell lépnünk. A leg sikeresebb országok stagnáló számokat mutatnak ugyanis. Remélem, hogy a technológia segíteni tud bennünket. A CITS nagy mm, reményeket kelt bennünk, hogy ez csökkenti majd a baleseteket, illetve a tömegközlekedés, a multimodalitásos megoldások segítenek majd. De igen, Jövőre fogjuk ezt bejelenteni. A most összeállított jelentés szerint célokat is meg fogunk határozni, és hogyha jól tudom, 16 tagállam van, amely a súlyos balesetekről már beszámolt, és a miniszterektől azt várom, hogy jövő márciusban kezdjük el a jelentéstételt hogy legalább valami megközelítő modellünk legyen, amelynek köszönhetően realisztikus célokat határozhatunk meg a súlyos balesetekkel kapcsolatban. Ez az egyik téma, ami a máltai elnökség alatt fontos lesz, az az informális tanács eh, ernyője alatt egy fontos közúti biztonsági konferenciát fogunk tartani. Az ENSZ nagykövetei is segítenek, és örülök, hogy minden érdekelt fél komolyan elkötelezett a téma iránt. A roadshow eh, kifizetődött Lengyelországban valóban jobbak a számok most már. 23 különböző érdekelt féllel, szereplővel próbálunk eh, szisztemati- eh, eh, rendszer szintű modelleket létrehozni. A dolog me- megvalósítható, de nagyon sok energiára, koordinációra van szükség az előrelépéshez. Az Edward projekt is egy nagyon nagy bátorító erő. Azon a napon, amikor nincs tehát több olyan nap volt, amikor nem volt súlyos, illetve halálos kimenetelő baleset az európai utakon, nagy, a legtöbb tagállamban, és ez hatalmas sikernek könyvelhető el. Tudom, hogy nagyon sok más kérdés volt, ezekre szívesen válaszolok közvetlenül. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Und jetzt müssen wir schnell in Köszönöm szépen, zárt ülés következik január 25-én lesz 9 órakor a következő ülés. Most a koordinátorok ülése következik. A képviselők maradhatnak, de a publikum nem. Egy kis rövid szünet, és aztán folytatjuk az elnökségről szóló